So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves képviselőtársaim, azt hiszem, hogy annak ellenére is kezdjük el, mármint annak ellenére, hogy még meglehetősen um, szellősen belakottak a sorok, de reméljük ez megváltozik. Mindenkit szeretettel üdvözlök a délutáni ülésünkön, amelyet amelyen egy meghallgatást tartunk az EU ifjúsági stratégiájáról. A szakbizottságunk éppen egy végrehajtási jelentést fogalmaz meg az Európai Kooperációs vagy Együttműködési Keret beágyazódva 2010-2018 közötti időszakban értékeljük ezt az együttműködési keretet és ajánlásokat fogalmazunk meg a 2018 utáni időszakra. Eider Gardizabal Rubial kollega februárban fogja bemutatni a jelentéstervezetet, és ebben körvonalazza majd, hogy mit lehet az európai szinten jobban csinálni, annak érdekében, hogy a fiatal emberek érdekeit, akik számára kialakítjuk ezt a politikát, még jobban figyelembe tudjuk venni, hogyan lehet um, jobban benchmarkokat kialakítani, nemzeti és regionális szinten hogyan lehet célirányos, információ alapú, bizonyíték alapú, evidence-based politikát kialakítani, amely figyelembe veszi a fiatalok igényeit. Ezek azok a kérdések, amelyeket a mai meghallgatásunk során fel szeretnénk venni, mint mindig néhány vendéget is meghívtunk, beszeretlem őket mutatni. Margarit Potár asszony, aki a funding az európai, aki a cserkészek világszervezetének európai szervezetében stratégiai vezető, aztán Ville Mariama, az Európai Ifjúsági Fórum elnökségi tabja, gyakran küldenek hozzánk meghallgatásra vendégeket az ifjúsági fórumisták, aztán Denis Iktasu, kultúra, turizmus, ifjúság, sport együttműködésért felel. A San Sebastiánhoz tartozó járási, Gickóba járási hivatalban. Aztán Lilia Elenkovát is üdvözlöm, aki Bulgáriából jön, és a Nemzeti Ifjúsági Fórumnál dolgozik. Ezen felül Borboly, Borbély Csabát is, Borboly Csabát is üdvöz, üdvözlöm, a Hargitai megye eh, elmegyei közgyűlésének elnökét, aki a régiók bizottságának véleményéről számol majd be e kérdésben. Egy kis változást szeretnék bejelenteni. Azért, hogy egy picit életszerűbbé tegyük az eszmecserét, arra gondoltunk, hogy minden vendégünk 10 percben kapja meg a szót, azután pedig elkezdünk asztali teniszezni. Mit is jelentene ez a pingpong? Mégpedig az, hogy azt jelenti, hogy egy képviselő egy percben kérdezhet, és utána pedig, tehát ne nagy nyilatkozatokat tegyenek, kérem szépen, aztán megadjuk a szót a pódiumvita résztvevőinek, és utána pedig egy rövid eh, utókérdést feltehet a képviselő, és ilyen módon egy picit párbeszéd szerűbben, dialógikusabban alakítjuk ki a munkát. Kipróbáljuk ezt annak érdekében, hogy életszerűbb legyen a munka ma, mint hagyományaink szerint. Minden különösebb öm, bevezetés nélkül potárasszonynak adom meg a szót, és kérem, hogy a 10 percet tartsa be lehetőség szerint. Délután 5-ig van időnk, és egymással beszélgetni szeretnénk, nem monológot akarunk hallgatni. Öné a szót, tessék, potárasszony. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Én a cserkészeket képviselem, 50 millió cserkész van több mint 160 országban, és Európában több mint 2 millió cserkész van. Egy ifjúsági szervezet vagyunk, nem formális eh, nem a formális oktatás keretén belül mindenfajta vallási háttérű fiatalt üdvözlünk sorainkban. Bemutatomban azt szeretném megmutatni, hogy az EU ifjúsági stratégia hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy ifjúsági foglalkoztatást biztosítson Európában. És el szeretném mondani, hogy az önkéntesség kultúráját hogyan dolgozhatja ki, hogyan segíthet abban, és hogy milyen szerep az ifjúsági szervezeteknek a stratégiában. Az EU ifjúsági stratégia egy kitűnő eszköze annak, hogy a fiatalokat bevonjuk. Ez az egyik célja az EU ifjúsági stratégiájának. Mint tudjuk, az önkéntességgel nagyon jól erősíteni lehet az aktív állampolgári hozzáállást, segíthetünk a fiataloknak abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a közösségükben, és mint tudjuk, és már láttuk is ezt tanulmányokban, azok a fiatalok, akik önkéntes munkában vesznek részt, sokkal jobb eséllyel vesznek majd részt azután a közösség életében is. Azáltal, hogy a fiatalok részt vesznek az önkéntes munkában, nagyobb lehetőséget kapnak, és ebben az EU keretei segítheti őket. De úgy gondolom, hogy tovább is léphetünk, és még jobb outreach-et érhetünk el, azaz még több fiatalt érhetünk el, hogyha az európai szinten koordináljuk erőinket. Az EU ifjúsági stratégiája az EU önkéntes szolgálatra koncentrál jelenleg. Tudjuk, hogy az önkéntességben a fiatalok a saját közösségükben, szabadidejükben napi vagy heti alapon vehetnek részt. Sajnos az EU ifjúsági stratégiája és az EU bizottságának stratégiája nem éri el ezeket a fiatalokat, nem éri el mind a fiatalokat, és nem tudta szélesebb perspektívába beágyazni az önkéntességi politikát. Azt reméljük, hogy az Európai Szolidaritási Testület, tudom, hogy a parlament éppen most az erről kialakítandó álláspontjáról cserél eszmét, reméljük tehát, hogy ez a testület túlmutat ezen a programon, és biztosítani fogja, hogy az ifjúsági politikát jobban koordináljuk Európában. Biztosítva azt is, hogy az egyes országokban legyen törvény, amely biztosítja az önkéntesek jogát, jogállását és lehetőségeit. Azután a fiatal, fiatalok demokratikus részvétele. Az EU ifjúsági stratégiájának ez volt a fő célkitűzése, hogy biztosítsam a fiatalok döntéshozatalban való részvételét. Az egyik fő, eredmé, fő kérdés az, hogy hogyan lehet több fiatalt elérni. Ez egy igazi kulcskérdés akkor, amikor erről a témáról beszélünk, hogy hogyan érhetünk el még több, még több fajta fiatalembert a fiatalok, akik alul képviseltek a társadalomban, vagy inaktívak, nehezen érhetők el. Tehát aktívan kell elmenni az iskolákba, ifjúsági központokba, nem kell vár, hátradőlve várnunk, hogy majd a fiatalok felveszik velünk a kapcsolatot. Az idáigi európai szintű fellépésnek ez a hiányosság, ugye ezt nem tudta meg. Rengeteg online platformot, eszközt, eh, hashtaget dolgoztunk ki, de ezek nem voltak elég hatékony eszközök ahhoz, hogy elérjük a fiatalokat. Fel kell adnunk azt az illúziót, hogy minden állampolgárt elérhetünk a közösségi médiumok csatornáján keresztül, és az ifjúsági szervezetek igenis itt játszanak nagy szerepet segítve abban, hogy tényleg a fiatalokat elérjük a közösségükben. A strukturált párbeszéd egy fontos eszköz, de biztosítani kell, hogy egy participációs részvételi folyamatot is útjára indítsunk nemzet és helyi szinten. Látjuk a különbségeket tagállamok között, vannak országok, ahol már jól működnek az ifjúsági tanácsok, szisztematikus módon minden olyan törvénytervezet vitájába bevonják őket, amely érinti a fiatalokat, más országban ez a rendszer nem működik még olyan jól. Ezért egy megfelelő nyomonkövetést kell biztosítani a tagállamokkal való együttműködésben, amelyel nyomon követjük a tagállami európai szint, ifjúsági politikákat. Az európai jogrend, illetve a szerződés 165. cikkének második bekezdése a Lisszaboni szerződésről beszélek, jó jogalapot ad erre. Ez a cikk az Európai Bizottságnak megadja azt a lehetőséget, hogy biztosítsa a fiatalok részvételét a demokratikus folyamatokba és az EU demokratikus folyamataiba. Jelenleg a struktúrált párbeszéd az egyedüli eszköz, és sajnos az Erasmus az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezés és más programokban, ugyanakkor az ifjúsági részvétel még nem szabályozott. Nagyon fontos, hogy a bizottság nyomást gyakoroljon a tagállamokra, hogy bevonja a fiatalokat, de az is fontos, hogy maga a bizottság is a fiatalokat bevonja a saját programjai döntéshozatali folyamatában. Láttuk a struktúrált párbeszédben az európai dimenzió hiányát, például az európai ifjúsági szervezetek, mint a cserkészek szervezetét nem vonták be, nincs elég szisztematikus párbeszéd az Európai Parlament és mondjuk a cserkészek európai szervezetek között. A struktúrált párbeszéd nagyon jó eszköz volt arra, hogy a fiatalok hálózatokat építsenek ki, Sajnos ez a párbeszéd nem mindig működik, nem létezett korábban, de ezen is túl kell lépnünk. Lássuk most az ifjúsági szervezetek szerepét az ifjúsági stratégia alkalmazásában. 2016. Október 27-én az Európai Parlament a 2013-2015-ös időszakban érvé, értékelte az Európai Ifjúsági Stratégia alkalmazását ezért arra van szükség, de ebben az állásfoglalásban nem derült ki kellőképpen, hogy az ifjúsági szervezetek úgy érzik, hogy kihagyják őket, holott sok millió fiatalt képviselnek. Mi demokratikus szervezetek vagyunk, ismerjük a tagjainkat, a szervezetünket, és mi valóban rendszeresen konzultálunk a fiatalokkal, de sajnos úgy tűnik, hogy a hitelességünk hogy mi képviselnénk a fiatalokat, megkérdőjeleződik. Azért sajnálatos ez, mert az ifjúság által fontosnak tartott ügyeket eh, mi vállaljuk, hogy nem mondjam felvállaljuk, eh, és képviseljük ezeket a politika szint, politika szintéren. Az ifjúsági szervezetekben peer-to-peer -peer tehát eh, társ eh, értékelési szinten járunk el, és nagyon költséghatékonyak is vagyunk. Legfőképpen pedig önkéntességi alapon működünk, ilyen módon tehát a társadalom számára költségeket is megtakarítunk, de ennek ellenére valahogy az elismerésünk hiányzik. Nem ismerik el, hogy mi képviseljük a fiatalokat. 2000 2018 az informális vagy nem formális tanulásra vonatkozó ajánlás éve. Azt hiszem, hogy ezt az ajánlást idén kell végre alkalmazni, de bizony a fiatalok által az önkéntességben és az ifjúsági szervezetben szerzett képességeket nem ismerik el még kellőképpen. Mindez az EU ifjúsági stratégiája ellenére történik. Ezért azt várjuk el, hogy a bizottság prioritásosan kezelje ezt a célt. A legutóbbi bizottsági dokumentum az ifjúsági szervezetekről és az önkéntességekről nem szól, illetve az egész nem formális vagy iskolán kívüli oktatásról sem szól. Mindenki elismeri egyrészt, hogy fontos, hogy a nem formális oktatást helyzetbe hozzuk, de mégis a dokumentumok szerzői elfeledkeznek rólunk. Biztosítani kell, hogy egy megfelelő EU ifjúsági stratégia biztosítsa, hogy a tagállamok ne csak a formális oktatásra, hanem a nem formális oktatásokra is fordítsanak eszközöket. Van egy-két ország, ahol alig-alig adnak pénzt az ifjúsági szervezeteknek, ez pedig oda vezet, hogy sok is ifjúsági szervezet az Erasmus Plus programból finanszírozza magát, és ezzel persze nagyon nehéz helyzetbe hozza az Erasmus Plus programot. Tehát biztosítani kell, hogy megfelelő nyomonkövetési eszközzel rendelkezzünk nemzeti szinten, ellenőrizve, hogy a tagállam biztosítja az ifjúsági részvételt. Ez egy hatékony eszköz, de bizony itt még segítségre van szükség, hogy még több fiatalt elérhessünk. Köszönöm szépen! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für... Köszönjük szépen. Most megpróbáljuk ezt az új rendszert, és először is az előadónak és az árnyék jelent előadóknak adom meg a szót, de pingpong eljárásban. Kérdés, felelet. Utókérdés. Kiegészítő kérdés. Tehát próbáljuk meg, hogy működik Eider, tiéd a szó. Sí, muchas gracias, presidenta. Voy... Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálok egy perc alatt egy értelmes kérdést feltenni. Teljes mértékben egyetértek a vendégünkkel abban, hogy a különböző ifjúsági szervezeteket sokkal jobban be kell vonni a döntéshozatalba. De a fiatalok a fiatalok között sok olyan ember van, aki nem tartozik semmiféle ifjúsági szervezethez, nem szeretne semmilyenféle különbségi, nincs semmiféle különös igénye, attól eltekintve, hogy szeretne dolgozni, egy normális lakásban élni. Hogyan lehet elérni azt, hogy ezek a fiatalok normális életet éljenek, hogy ne érezzék azt, hogy el vannak különülve. Nagyon sok olyan ember van, nagyon sok olyan fiatal van, aki semmiféle hálózatnak nem képezi részét, aki semmiféle önkéntes megmozulásban nem szerepel. Mit tehetünk ezekért a fiatalokért? Fekt, van a punktlandung. Kitűnő. Tartotta az időt, Pötter asszony. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon releváns kérdés. Először is Mi azt várjuk, hogy a különböző nagyon jobban bekapcsolódnak a, <clears throat> az ifjúsági szervezetek, nem csak sportszervezetekbe, hanem más önkéntes alapú szervezetekbe. Hát ez a bekapcsolódás értékes dolog. Nem gondolom az, hogy az ifjúsági szervezetek az egyetlen fórum annak, hogy a fiatalokat ebbe bekapcsolják. Én egyetértek önnel abban, hogy joga van az ifjúságnak nem bekapcsolódni valamibe, de a helyi ifjúsági tanácsok, a helyi ifjúsági fesztiválok egy olyan helyszín lehetnek, ahol a, amiben az ifjúság, a fiatalok beleszólhatnak. És nagyon sok helyen elmondják a véleményüket számos eszköz segítségével, például az online közönkutatásokban, de hát számos más módja is van annak, hogy hallassák a hangukat. De a mi szempontunkból mi hívunk abban, hogy az ifjúság bekapcsolódása pozitív aspektus, és ez túlmutat pusztán azon, hogy a hangukat hallatják. Ez az egész társadalom számára egy pozitív dolog. Köszönöm. Van-e még kérdés, vagy világos volt? Malinov úr szeretne kérdést feltenni. Először a jelentéstevők kapnak szót illetve az árnyék jelentős tevők, majd a többi kolléga. Malinov úr, szeretne kérdés feltenni? Nem, akkor mihez? Asszony, ön sem? Gertruppe úr nincs itt. Szilvia Kosta következik. Mi a fatto piacere sentire. Köszönöm szépen, nagy örömmel hallgattam végig ezt a beszámolót, és már évek óta csodálom az önök mozgalmát. Kérdésem is lenne, az új Youth Strategy-vel kapcsolatban milyen prioritási prioritásaik vannak. Ugye az Európai Bizottság egy nagyon nagy lendülettel képvisel ezt az új stratégiát. Hogyan lehet a fiatalokat jobban belevonni ebbe? Illetve hogyan vélekedik az Európai Önkéntes Testületről, a Szolidaritási Testületről? Ugye elvileg harmadik országokat is be kéne vonni ebbe, Szeretnénk, hogyha az ifjúsági szervezetek minél nagyobb mértékben részt vennének ebben az egész programban, illetve, a, illetve az előkészítésében. Mit tud nekünk erről mondani? Illetve ön szerint ez hogyan kapcsolódik a jelenlegi tevékenységekhez? Thank you. That's also a very good question. I... Köszönöm, ez nagyon jó kérdés. Ahogy említettem, Az Európai Önkéntes Szolgálat egy nagyon jó eszköz, ezt meg szeretnénk tartani, de hogy ezen túlmutatóan léphessünk, úgy érzem, az önkéntes munkát politikai és stratégiai szempontból kell, hogy kezeljük. mert most is létezik a nyitott koordináció módszere az oktatásban, de az önkéntes munkára ez nem vonatkozik. És fontos, hogy ez az aspektus is meg jelenjen. Nagyon fontos biztosítani az, hogy a nemzeti, nemzetközi szervezetek, amelyeknek önkéntes dimenziója is van, koordinálhassanak annak érdekében, hogy új eszközöket használhassanak az önkéntesség menedzsmentjében nemzeti szinten. Van-e még pótkérdése, civil? Solo se per voi... Elnézést, csak annyit, hogy az önök számára elsőbséget kell-e élvezni az önkéntességnek, avagy ebben merüljön-e ki a szolidaritási testület tevékenysége. Ugye két trend van, az egyik szerint csak önkéntességről szólna az egész, és a másik szerint pedig lennének önkéntesek és dolgozók is. Instrument because it's something uh, in terms of mobility humanizálás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy ezt egyik tagország sem tudja egyedül kezelni. Én úgy érzem, hogy a programok felénél szélesebb dimenziót kell kialakítani. Tehát a felénél önkéntességet, a másik felénél pedig e, koordinációt. Tehát nagyon fontos, hogy ezen a területen a legjobb gyakorlatok cseréjére sor kerülhessen. Köszönöm szépen! Mihály Sodrova. Köszönöm szépen a bevezető szavakat. Elnézést kérek, amiért egy kicsit később érkeztem. Az Európai Ifjúsági Stratégiát nagyon fontos stratégiának tartom, és az önökkel való együttműködésben is, az ifjúsági szervezetekkel való együttműködésben nagyon fontos, hogy önök elmondják azt, mit hiányolnak a stratégiából, és fontos, hogy az információkat önök továbbítsák, kimondják azt, hogy az EU-nak létezik ez a stratégiája, és én is kínálom ment a fiataloknak. Kétség kívül itt költségetési kérdésekről is szó van. Azt gondolom, hogy a fiatalok, akik egy euróból 10 eurót tudnak csinálni, hangsúlyozni szeretném azt, hogy itt beruházásról van szó, az EU beruházásáról a fiatalokba, a fiatal generációkba, akik meg tudják duplázni, illetve sokszorozni az eurókat. Ami pedig a kérdést illeti, hogy mit tegyünk azokkal a fiatalokkal, akik nem szerveződnek, azok, akik szervezetekbe lépnek be, például cserkész szervezetekbe, elkezdhetik a munkát, és olyanoknak kell felajánlani, akik egyenlőre erről nem tudnak. Minden fiatalnak szüksége van a barátságra, barátokra. Ez azt jelenti, hogy ezek a szervezetek dolgozhatnak olyan fiatalokért, akik más szervezetekben nem tömörültek. Pötter úr. Azt gondolom, hogy helyi szinten lehetnek ifjúsági központok, ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó munkatársak. És ahogy korábban említettem, az ifjúsági fesztiválokat, más aspektusokat, ahol ezekben a fesztiválokban ők úgy, ér, úgy érezhetik, hogy kompetencia van a kezükben, tehát empowerednak érezhetik magukat. Úgy érzem, hogy új struktúrákat lehet kialakítani azokban a közösségekben, ahol erre még nincsen struktúra. Elnök, köszönöm szépen. Nincs több hozzászólási kérés, nekem van azonban egy kérdés, kérdésem a struktúrált párbeszédhez. Mi az önök tapasztalata a struktúrált párbeszédekkel az elmúlt években? Emlékszem arra, hogy az elején, amikor ezt elkezdtük a vitát, akkor az volt az aggály, hogy az alulról felfelé történő építkezés a lokális szintről felfelé az európai szint felé, tehát az a félelem merült fel, hogy a, az, azok a témák, amelyekről szó van lokális szinten, elsikkadnak úgymond, és nem jutnak el az európai szintig. Mi az önök tapasztalata ezen a területen? Um, first of all, I think it, it's um, interesting. Először is hadd mondjam el azt, hogy érdekes arról, vagy fontos arról beszélni, hogy a helyi dolgok milyen hatással vannak. Szerintem a helyi platformok, a helyi, kérd, a helyi kérdéseket a helyi platformokon lehetne leginkább megbeszélni, annak van leginkább értelme. Európai szinten is nagyon fontos a, ezeknek a kérdéseknek a megvitatása, de azt hiszem, hogyha mindezt helyi színre vinnénk, az sokkal relevánsabb lenne. Azt gondolom, hogy az igazi hozzáadott értéket azt teremteni, hogyha megfelelő egyensúlyt tudnánk teremteni ezek között a szintek között. Tehát minden egyes szinten kell konzultálni, helyi szinten is, regionális, nemzeti, európai szinten is. Így lehet azt elérni, hogy a fiatalok véleménye egész biztos eljusson a döntéshozatal, a döntéshozókhoz. Kérdés hogy mi a leghatékonyabb eljárás, tehát egyetlen eseményen kell például az összes fontos problémát megbeszélni. Szerintem valószínűleg nem ez a leghatékonyabb módja a döntéshozatalnak. Az a kérdésem, hogy ez volt-e akkor a megfelelő megközelítés? hogy az tehát, hogy a strukturált párbeszéd számára minden évben egy fő témát határizzunk meg, semmint, hogy azt mondjuk, hogy a strukturált párbeszédben maguk döntsenek arról, hogy mi legyen a strukturált párbeszéd témája. Helyes volt -e tehát, hogy Európa előre előírta a fő témát? Mit gondol erről? Um. I think it was Nos, szerintem az mindenképpen érdekes, hogyha van egy konkrét témánk, az jó, ha van egy konkrét témánk, de ha jobban megnézzük, az ajánlások nem annyira konkrétak. De a szintről beszélgetünk, hogy megfelelő-e az a szint, amin ezt tárgyaljuk. A hangsúlyt azonban mindig a megvalósításra helyeztük. Sajnos azt elég kevéssé ellenőriztük, bármilyen szinten is, hogy eh, mi az, ami megvalósult ebből helyi szinten, vagy regionális szinten. Sokszor azt gondolják, azt gondoljuk, hogy valójában ez nem igaz ifjúsági részvétel, hanem sokkal inkább egy eh, összejövetel. Köszönöm. Köszönöm. Azt gondolom, hogy az első körben ez jól működött. Most a második vendégünk következik. Willem Majama úr, az Európai Ifjúsági Fórum igazgatóságának tagja. Először ön megtartja előadását, és utána a kérdéseket tesznek fel a kollégák, parancsoljon. Danke. Köszönöm. Hello everyone. As you... Mindenkit köszönteni szeretnék, Willem Majamának hívnak. Odakozom azon, hogy hogyan mutatkozzam meg az Európai Ifjúsági Fórumot képviselem, és önkéntes vagyok, és fiatal is. Akik nem ismerik az Európai Ifjúsági Fórumot, mi európai platform vagyunk, amely több mint száz nemzeti eh, ifjúsági tanácsot és nemzetközi eh, nemkormány szervezetet összegez. Az EU-s eh, ifjúsági stratégiáról folytatott munkán 2016-ban indult, és mindaz, amit mondok, azokat a vitákat tükrözi, amelyeket tagszervezeteinkkel folytattunk Európában. Mi szektorkon áthidaló, át szertágazó megoldást alkalmazunk. Kivetítem a szlájdokat. És ez az a struktúra, amiről beszélni szeretnék. Először megnézem, megvizsgálom azt, hogy mit is értünk a szektorokon átnyúló kifejezés alatt, mi a jelenlegi helyzetünk, min kell javítanunk, mi az, amit jobban végezhetnénk, mi az, amit máshogy végezhetnénk, és nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy mi nem a, a szektorokon átágoló politika kedvéért önmagában alakítottuk ki ezt a megközelítést, Mit jelent a szektorokon áttágazó jelleg? Amikor azt mondjuk, hogy cross sectoral, ez azt jelenti, hogy megfelelő koordinációra kell lehetőséget biztosítani a különböző köztestületek között, akik szükségi kérdésekben dolgoznak a különböző közt, hatóságok olyan kérdésekben dolgoznak, amelyekben szükség van a az érintettek részvételére is, ami pedig a minőségi ifjúsági politikát illeti. A nyolc standardot alakítottunk ki, és ez a, a, a szektorokon átágaló megközelítést is jelenti. Három mutatót dolgoztunk ki arra, hogy hogyan mérjük azt, hogy valaki e, minőségi módon folytatta e, szektorokon átágaló politikát. Az első az, hogy hajtékony koordinációra van szükség, ez mit jelent a gyakorlatban, erre majd még később visszatérek a második mutató, Fontos, hogy az ifjúsági ügyeket az összes politikai területen képviseljék, és az ifjúsági politika értékelését különböző ágazatokban a tanulásra használják fel. Ezt, jelent, ezt értjük a cross-szektorális alatt, szektorokon átágazó jelleg alatt. A közös EU-s stratégia elismeri a szektorokon átágoló megközelítést, és mi már szinte itt járunk az elvek megvalósításában, a jelenlegi stratégia horizontális és vertikális megközelítést alkalmaz az ifjúságpolitikában, és a különböző területeken próbálja összhangba hozni egymással az ifjúsági politikákat. Az egészségügy, ifjúság és a vertikális oldalon a fogyatkozatosságú ifjúsági kérdések, az önkéntességet, a demokratikus részvétel szerepelnek. A politikai ambíciók mellett az EU stratégia értékelése, amire Margó utal 2016-ban jelezte azt, hogy ez legfőképpen a kulcsontosságú területeken volt sikeres, és nem a horizontális területeken. Tehát vannak pozitív lépések, de még nagyon sok munkánk van. Számos ország megjegyzi ugyanebben a jelentésben azt, hogy az EU-s a megközelítés hozzájárult a jobb szektorokon áthidaló megközelítéshez. A legjobb megközelítés a szektorokon át, átívelő megközelítésen belül az interminiszteriális találkozók, illetve különböző osztályokon áthidaló megoldások. Egy svéd törvény született az ifjúsági kérdésekről, és ez a törvény egyértelműen kimondja azt, hogy az ifjúságpolitikának egy szektorokon átmutató politikának kell lennie. ebbe bele tartozik az kultúra, a szabadidő, az egészségügy és számos más kérdés. Tehát látunk pozitív fejleményeket, jó gyakorlatokat, viszont az átfogó kérdés, illetve az átfogó kép nagyon egyenlőtlen. Európai intézményi szinten a tanácsi végkövetkeztetésekben 2009-ből az EU ifjúsági stratégiájáról a szektorokon át, e, át keresztül mutató megoldás többször megemlítése kerül. Tehát itt nem arról van szó, hogy e, körül kéne írni dokumentumokban ezt az elgondolást, hanem az lenne nagyon fontos, hogy megfelelő eszközöket találjunk, javítsunk, fejleszünk azon, amivel már Eh, rendelkezünk. Fontos tehát, hogy ez az ambíció a gyakorlatban is megjelenjen. Ezt hogy akarjuk elérni? Itt vannak a válaszok. Ezeket a vitákat folytattuk a tagszervezeteinkkel, és egy más kontextusban ezeket a témákat szívesen viszük. Mi azt javasljuk, hogy um, ifjúsági ellenőrzéseket valósítsanak meg, hatástanulmányokkal, az európai jogalkotás bevezetése előtt és után például Ausztria már ezt gyakorolja, de bizonyos tagországokban ez a gyakorlat létezik élő EU-s szinten. Az Európai Parlament lehetne egy olyan intézmény, amely javaslatok hatását értékelhetné, amely európai szintről érkezik, hogy ez milyen mértékben hat a helyi szintre. Nagyon fontos, hogy ugyanezt a megközelítést um, kövessük, mint a tagországok, és egy intézmény közi koordinációs munkacsoportot szeretnénk létrehozni. Önökre bízzuk azt, hogy ezt megfelelően lássák el az az EGSB, az Európai Régiók Bizottsága, a bizottság és az érintettek képviseltetnek magukat ebben az újonnan részre létrehozandó szervezetben. Ez a csoportosulás a különböző érintetteket tudná összehozni és szereplőket, illetve biztosíthatná a jobb együttműködést, több koordinációt. A harmadik pont három éves munkaprogramok léteznek, és fontos, hogy ezek az érintett bekapcsolódó feleket egyértelműen megnevezzék a folyamat elejétől kezdve. Fontos, hogy ezekben a munkatervben ők szerepeljenek. Az egyik levon tanulság az az, hogy a, az ifjúság mainstreamingje továbbra is megmaradjon témaként. Én úgy érzem, hogy nem csak az új területeket kell kijelölni közös munkára, hanem a speciális politikai célok és felelősségek megjelölésére is szükség van. A minőségi ifjúsági politika speciális célokat tesz szükségesé, amelyek mérhetőek, megfelelő forrással bírnak és időben megvalósíthatóak. És természetesen, hogyha új területekre térünk át, akkor a fő kezdeményezetteket, a fiatalokat, ifjúsági szervezeteket is be kell, hogy vonjuk ezekbe az új politika területekbe. A koordináció nyitott módszerre rugalmasságot biztosít abban, hogy mit tehetünk, mi úgy érezzük, hogy a nemzeti cselekvési tervek, amelyek már bizonyos nyitott koordinációs módszerek részét képezik, de nem az ifjúság területén, az ifjúság területén is be lehetne őket vezetni. Nincs erről szlájdom, úgy tűnik. A nemzeti cselekvési terveket a tagországok alakítják ki, és leírják ebben azt, hogy a fontos célokat hogyan szeretnék megvalósítani, és segíthetni a folyamat monitoringján, illetve a különböző szereplők összevonását. Fontos a koherencia megvalósítása és az ifjúsági szervezeteket. Természetesen a nemzeti cselekvési tervek kialakításával is be kell vonni. Végül az utolsó negyedik ponton nem csak gyönyörű elgondolás az, hogy az érintetteket összehozzuk, hanem ennek tényleges hatásai is vannak. Ebben a házban tudjuk azt, hogy a fiataloknak vannak jogaik, de a valóságban sajnos módon nagyon sok fiatal nem fér hozzá a saját jogaihoz, és ez elfogadhatatlan. Többet kell tennünk, ez világos, és az eszközök egy része még nincs meg, de egyetértünk szerencsére abban, hogy a politikai ambíció létezik, a mainstreamingre és a cross-szektorális megközelítésre szükség van. Tehát ez egy esély számunkra, hogy mindannyian közösen vállaljuk ezt a kihívást, és mutassuk meg a fiataloknak azt, hogy Európa foglalkozik a fiatalokkal, esélyeket biztosít számukra és örülünk annak, hogy az Európai Üzsai Fórum részes lehet ennek a folyamatnak. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Und jetzt verfahren wir eben wie... Köszönjük szépen, most úgy járunk el, mint idáig. Ismét Eider kapja a szót legelőször. Köszönöm szépen, elnök asszony ezzel a fórummal, amit Ville eh, Mayama képvisel, már nagyon sok helyen találkoztunk. Az egyértelmű, hogy az ifjúsági politikával csak nyerhetünk, és eh, azt is mindenki tudja, hogy az ifjúsági politikának mindenképpen eh, horizontálisnak kell lennie. A kérdés csak az, hogy megvan-e az eszköztárunk ahhoz, hogy ezt meg is valósítsuk, ezt meg is tegyük. Ugyanaz történik itt is, mint például a gender politikával kapcsolatban. Mindenki egyetért az összeszélkütőzésben, de meg tudjuk ezt valósítani. A European Youth Forum hozza, vagy dönti el, vagy csinálja, végezi el az úgynevezett youth csekeket, tehát ők vizsgálják, hogy mennyire valóban horizontális ez a szakpolitika, hogy tényleg megvalósul-e mindaz, amiről beszélünk. Beszéltünk a konkrét célkitézésektől, vagy javaslatokról. Kérdezem, hogy ezek már megvannak? Vannak olyan területek, amelyek ifjúságpolitikai szempontból árvának számítanak. Például az egészségügyben, vagy a szabadságjogok kérdésében, a fiatalok körében, ezek a, ezekről a kérdésekről keveset szoktunk beszélni. Ja, bitte. Tessék. Thank you, very, <clears throat> thank you very much. I think Köszönöm szépen. Megerősíti ez a kérdés, hogy hasonlóan gondolkodunk, és egy irányba haladunk. Ami a use csekkeket illeti, Ausztriát említettem jó példaként, de van más tagállam, ahol ez szintén megtörténik, ez az ifjúsági ellenőrzés, ez a use check, bevonják az ifjúsági tanácsokat. Persze az önök feedbackje is segít bennünket, és ezzel is felderítjük jobban, hogy hogyan lehet az EU kontextusban jobban alkalmazni ezt a módszert, a use check módszerét kérem ne gondolják, hogy egy eh, mindenki számára ugyanolyan megoldáson gondolkozunk, a híres hírhet van size fits all on távol legyen ez. Az osztrák tapasztalatokat más országban másként kell alkalmazni. Yet to say uh, what's the specific way it should be adapted to EU level. Um, but Folytatjuk tehát a párbeszédet, de nagyon fontos az a feedback, az a becsatornázás, az a visszajelzés, amit önöktől kaptunk, ennek szellemében járunk majd el. Ami azt a kérdést illeti, hogy hova akarunk eljutni az EU ifjúsági politikájában. Az előadó nagyot sóhajt. Nos, széles körű területről van szó, és csak az lehet a megoldás, hogy minden stakeholdert, szereplőt bevonjunk. Ugye a szakpolitikai hatáskörök az egyes tagállamokban más-más módon vannak elosztva, de az európai szintű párbeszédben nem annyira vonják be őket. A mi szervezetünk az önkéntesség, az oktatás, a nem formális oktatás és a participáció, az együttműködés kérdéseibe vonnak be bennünket konzultatív fórumként, de vannak olyan kérdések is, amelyekben bennünket nem hallgatnak meg. Éppen ezért ezek azok a területek, ahol az európai fiatalok biztos szívesen hallatnák a hangjukat. Köszönjük! Níriáda asszony. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni ezt a bemutatót. Örülök, hogy igazi holisztikus megközelítéssel élnek. Másrészt, úgy gondolom, hogy a rights-based approach, a jogokon alapuló megközelítés is nagyon helyes. Európaiként azt hiszem, hogy a a teljes szellemi egészség koncepciójában biztos, hogy egyetérthetünk, hiszen az oktatás rendszere más-más módon működik az Európai Unióban, de a szellemi egészség értékét mindenhol érvényesíteni kell, és bizony nagyon aggasztó, hogy az Európai Unióban, egyes országokban pedig kimagaslóan sok az ön, öngyilkosság a fiatalokba, az oktatásba és a szellemi egészség megteremtésébe kell tehát beruháznunk, de nem a jövőben, hanem azonnal megoldást kell találnunk e szorító problémára. Éppen ezért be kell vonni a nemzeti ifjúsági tanácsokat, például az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés kérdésében meg kell hallgatni az ír nem ifjúsági tanácsot, megakadályozandó így, hogy a fiatalok az egyetemi képzésükre ahol hiteleket vegyenek fel, de olyan mértékben, hogy az egész felnőtt korukra eladósodjanak. Persze, alakul a politika, de fontos, hogy mi párbeszédben maradjunk. Köszönöm szépen, ha szeretne válaszolni, akkor tessék. From 2016. Megvan a 2016-os állásfoglalásunk, és ez részben arról szól, hogy milyen alapelveken kell, hogy nyugodjon a stratégia, például a participatív megközelítés, vagy a horizontális megközelítés. Számunkra annak semmi értelme, hogy csak a válságkezeléssel foglalkozzunk, és egyenként olcsuk a tüzet itt-ott ez nem annyira hatékony, hogyha egy kicsit stratégia, ha kicsit nagyobb stratégiai érzékkel rendelkezünk, akkor azt gondolom, hogy a jogokon kell, hogy alapuljon a megközelítés. Ugyanaz az oldalon van, mint amit az előbb mondtam, mentális egészség, illetve oktatás. Nos, ezekkel is foglalkoztunk az eredeti javaslatban. Szerintem ezt is érdemes lenne részletesebben megvitatni, hogy hogyan lehet ezeket a célkitűzéseket elérni. Ami a különböző kölcsönöket, illetve öm, tanulmányi hiteleket illeti. Én is tanulmányi hitelből élek, és majd amikor elhelyezkedem, akkor visszafizetem. Köszönöm szépen. Hát tegyünk meg mindent, az oktatás pedig legyen ingyenes lehetőség szerint. Most pedig Csorova asszony, úr. Your work as uh, umbrella for... Köszönöm szépen. Nos, a European Youth forum mindig is nagyon jó volt az együttműködésünk, és uh, nagyra becsülöm azt, hogy ennyire rendszeres, stratégiai a megközelítésük. Az ifjúsági garanciáról hogyan vélekednek? A célja, a célja ennek az, hogy segítsenek abban, hogy a fiatalok munkát találjanak. Most ott tart ez az egész program vagy folyamat, hogy azon gondolkodunk, hogy mit kéne változtatni az ifjúsági garancián. Milyen tanácsokat tudna nekünk adni a tapasztalatai alapján? Yeah, bitte. I'm very happy with this. Örülök a kérdésnek. Egyébként most a hétvégén volt erről egy igazgatói ülésünk. El sem mondom, hogy hány órán keresztül beszéltünk az ifjúsági garanciáról, illetve hogy milyen jövőt szánnánk neki. Egy dokumentumot fogadtunk el ebben a témában. Nem tudom ezt most részletesen elmondani, de a legfontosabb dolgokat hadd emeljem ki. Az első tanúság az, hogy ez egy jó kezdeményezés, tehát ezt leszögezném. Nagyon sokan kritizálják ugyanezt a kezdeményezést, de szerintem ez egy nagyon jó felütés, tehát mindenképpen le kell azt szögezni, hogy az ifjúsággal foglalkozni kell, hogy az ifjúságba érdemes befektetni, beruházni. Aztán sajnos egyenletlen volt a megvalósítás, mert európai szinten el lehet intézni a alapelveket, illetve a finanszírozás, de tagállam függő az, hogy konkrétan mi fog megvalósulni. Én nekem nincsen varázspálcám, hogy megmondjam, hogy ezt melyik országban hogy kell ideálisan csinálni, de még sok mindenen lehet javítani. Még egy dolog. Nagyra ítéljük azt, hogy finanszírozás van európai szinten ilyen témákra, de szerintem európai szinten a fiatalok munkanélküliségét nem lehet megoldani. Erre a tagállamoknak kell odafigyelni, a tagállamoknak kell ezt a problémát megoldani. Tehát a főszerepet szerintem a tagállamoknak kell adni, az Európai Unió segíthet, és az Európai Unió adhat finanszírozást, de mindenképpen arra kéne a tagállamokat ösztönözni, hogy többet tegyenek ott a fiatalokért. Ja, Köszönjük szépen. Egy percben pedig önkapja maga szót. Köszönöm szépen. Mindenki udvariasságokat mond, bókol az ifjúsági fórumnak. A Europassról szavaztunk ma délelőtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb változtatási javaslatokat az önök szervezete nyújtotta be. Általában pedig, amikor az önök szervezetének képviselőivel találunk, találkozunk, akkor új kitekintést kapunk. De most én hagyjuk önnek egy új kitekintést, őszinte leszek, mert erről a kérdésről gyakran nem beszélünk. Az EU-ban a fiatalok 20%-a szegénység veszélyben él, elszegényedése veszélyében él, és a kelet-európaiak több mint 20%-a, a fiatalok több mint 20%-a keletről nyugatra vándorol. Ez az Európai Unióból eredő tagságunk egyik legnagyobb problémája. Pro-európaiak vagyunk, de ez akkor is a legfájdalmasabb tapasztalat. Bulgáriában nem a legsúlyosabb a helyzet, de nagyon súlyos. Fiatal, jól képzett emberek, azok az emberek, akik például az önök fórumában is dolgoznak, azok a fiatalok, amelyeket minden gazdaság szívesen felvesz, elhagyják az országot. Gyakran a politikusok nem ismerik el, hogy a fiatalokat nem kérik, kérdezik meg, amikor döntéseket hoznak, de mint hogy ön a különböző szervezetekben kapcsolatban áll a szervezetekkel, kérdezem, hogy jelzem, hogy ezt a problémát nem lehet könnyen megoldani, de keresem a megoldást, mindenkinek a segítségére száma, számítok. Általános szakpolitikai döntések, kezdeményezések, szimbolikus gesztusok, minden hasznos lehet. Tehát voltak éppen két kérdés is, ez mit kellene tenni, így lehetne összefoglalni egy kérdésben. Köszönöm szépen. Hát valóban ez egy nagyon átfogó kérdés volt. Tessék, parancsoljon. Parancsoljon. Hát egy nagyon őszinte választ mondhatok. Platformként nem vitattuk meg ezt a kérdést. Mármint úgy, hogy nem vettük a vita napirendjére. De azt hiszem, hogy ez a kérdés mégiscsak összefügg azzal, amit korábban mondtam, hogy Európa kitölti a hiátusokat a tagállamokban. Nem akarom a később felszólaló szabát elvenni, de bolgár kollégámmal eszmét cseréltem, aki az EU ifjúsági stratégiájának, bolgár ifjúsági stratégiára való kihatását taglalja majd, és azt hiszem, hogy ez egy jó példát ad arra, hogy az EU hogyan tudja kitölteni hiányosságokat a nemzeti és a helyi jogok megteremtése segíthet abban, hogy a fiatalok ne akarjanak elvándorolni. De platformként nem mondhatom azt, hogy ezt a kérdést napi rendünkre tűztük volna. Köszönöm. Ketten kértek még szót, utána lezárjuk. Rövid kérdéseket kérek, és utána rövid válasz Bocskor Andrá, tessék. Elnézést, rosszul értettem, azt hittem Kosztát mond. Uh, onnan kezdeném, hogy uh, ugye találkoztunk már többször a Youth Forum képviselőivel, uh, főleg amikor a, az Európai Ifjúsági Stratégia 2013 és 15 közötti felülvizsgálatának a jelentéstevője voltam, és ugye nagyon sok minden tapasztalat összegyűlt a jelentés elkészítése közben, és egyetértek azzal, ami itt elhangzott, de főleg kiemelném azt, hogy akik már valamilyen ifjúsági szervezethez tartoznak, azok valamilyen szinten aktív polgárok, tehát nekünk elsősorban arra kellene stratégiát találnunk, hogy hogy találjuk meg és hogy karoljuk fel azokat a, a csoportokat, akik nem tartoznak semmilyen szervezethez, és a leginkább rászorulnak arra, hogy támogassák őket illetve az önök tapasztalatai szerint az lenne a kérdésem, hogy mely tagállamok példamutatóak, kikről lehetne példát venni a többieknek? Ja. Tessék. <clears throat> Sie dürfen ganz offen sein. Legyen nyug, teljesen őszinte. Akár, legyen őszinte, akár kritizálhat is tagállamokat, ha You can be very frank. Őszinte lehetem, konkrét tagállamokról is beszélt. Őszinte szeretnék lenni, de nem akarok durva lenni. És az őszinte válaszom az, hogy nem tudom ezt most kapásból megválaszolni ezt a kérdést. A tagjaink, a nemzeti szervezetek tagjai valószínűleg meg tudják válaszolni ezt, de itt most kapásból nem tudok választ adni a kérdésre. Szilvia, egy Minute. Szilvia, egy percben. Lei prima... Nos, az imént egy olyan dolgot mondott, amit en, ami nekem nagyon tetszett. Nem szeretnénk, ha csak a saját, nem szeretnénk, ha csak a saját prioritásainkkal kapcsolatban hallgatnának meg minket. Szeretnénk, hogyha az összes európai szakpolitikával kapcsolatban meghallgatnánk az ifjúság véleményét. Ez egy nagyon nagy lépés. Szerintem pazaroljuk a hihetetlenül nagy humán tőkét, hogyha nem hallgatjuk meg a fiatalok véleményét a különböző témákban. Állampolgársági kérdésekre is vonatkozik ez. Kérdésem, hogy mit szeretnének tenni az Európai Unió jövőjéért? Remélem, hogy nem egy költői választ kapok majd, de a falak felállítása, a védekező álláspont, ezen kérdésekkel kapcsolatban szeretném kérdezni az önök véleményét. Szerintem nem igaz az, hogy szkeptikusok a fiatalok. Azzal kapcsolatban szkeptikusok, hogy mit nem csinál Európa. Mit tehetnénk még? Hogyan lehetne még jobban az, euró- az európai fiatalság véleményét figyelembe venni a szakpolitikák kidolgozásakor? Wow. <clears throat> wow, I think we will need Hát erre még egy egész délutáni ülés kéne, hogy erre választ adjak. Talán tudják, hogy az Európa jövőjéről szóló közvita zajlik. Jövőre ugye választások lesznek az Európai Unióban. Úgy vélem, hogy az ifjúsági agendát igenis láthatóvá kell tenni. Márciusban nem, májusban fogadtunk el 2017 során erről egy állásfoglalást. Nem csak ifjúsági szakpolitikai kérdések, hanem másról is szólt ez. A különböző intézményekkel foglalkoztuk, hogy mit várunk el, vagy mit szeretnénk látni ezektől, a, ezektől az intézményektől. És azt gondolom, hogy gyakran kell kommunikálni minden lehetséges esemény kapcsán az Európai Bizottsággal és másokkal is. Hogy lehetne mindezt röviden megfogalmazni? A tagszervezeteinktől azt az információt kapjuk, hogy Európa hihetetlenül nagy mennyiségű potenciárral rendelkezik, amit nincs megfelelően kihasználva, illetve nem megfelelően van elosztva, egyenetlenül van elosztva. Sok ifjúsági szervezet részesedik finanszírozásban, ez nagyon jó dolog, de sajnos egyenetlen az eloszlás. Szó volt az Erasmus Plusról. Nagyon nagy az igény, és sok területen nem, tudnak, nem tudják kielégíteni az összes igényt. Lehet, hogy a Twitteren ezt majd kiemelik a kontextusból, de én azt mondom most, hogy több Európára van szükség. Mi nem élettől elrugaszkodott dolgokat szeretnénk, hanem azt, hogy az ígéreteket valóban meg teljesítsék, és, és minden fiatal számára elérhetőek legyenek ezek az ígéretek. Köszönöm szépen a világos szavaid. Borbor Csabának megadnám most a szót, ő a régió bizottságát képviseli, és a reptérekkel hamarosan távoznia. Éppen ezért ő még a két spanyol szakértő és bolgár szakértő előtt kap szót. Borbolyul parancsoljon, öné a szó 14 percben. Köszönöm szépen a, köszönjük szépen a meghívást, ez nagyon jó lehetőség számunkra, a Régió Bizottsága számára, hogy elmondjuk a véleményünket. Én jelentéstevője vagyok az ifjúsági és oktatási témának. Ma az Európai Ifjúsági Stratégia értékeléséről fogok beszélni, a lokális és regionális politikák szempontjából. Más szavakkal fogalmazva, mi a szerepe a lokális és regionális hatóságoknak az egyenlő esélyek biztosításában minden fiatal számára. Hol, honnan tudják a, a részvételt és a demokratikus folyamatokban erősíteni? Először az ifjúságpolitika céljának Egyenlő esélyeket kell eh, biztosítani, a szociális integrációt erősíteni, javítani a versenyképességet a fiatalok számára a munkaerőpiacon, az aktív polgárságot kell támogatnia, meg kell erősíteni az ifjúsági munkát, diszkrimináció ellenesnek kell lennie, és az interkulturális eh, megértést is hivatott erősíteni. Horizontális intézkedéseket jelent mindez a diszkrimináció küzlem, etnikai, vallási, szexuális orientáció vagy vallás alapján. Ami a hátrányos helyzetű fiatalok integrációját illeti, nagyon fontos, hogy az integráció itt előtérbe kerüljön, olyan fiatalok integrációja, akik nincsenek benne az oktatási rendszerben, vagy a piacon Az egyenlő esélyek biztosításához, a sérülőken csoportok megemlítésével egyértelmű szükség van a kezdeményezésekre azért, hogy ezek a fiatalok is bekerüljenek valamilyen rendszerbe. Az egyenlő esélyek alapján egy alapvető csomagot kell teremteni a fiatalok számára. Ez hár, öt témát ölelhet fel, a gyorsebességű internethez való hozzáférés, a második nyelv megtanulása, folyamatos mentoring, tevékenység, mentori tevékenység, illetve a finanszírozáshoz való hozzáférhető hozzáférés és fontos, hogy a karrierperspektívák is megnyilvánuljanak. Ami az aktív polgárság és az ifjúság részvételét illeti, a fiatalok eltökéltsége politikai tevékenységekben, különösen ami az ő részvételi arányaikat illeti a választásokon, igen, alacsony. Összevetve más generációkkal. Ennek ellenére nagyon sok fiatalt eh, érdekel az ifjúsági szervezetekben való tevékenység, a szociális média, az önkéntesség. Ebből a szempontból nagyon fontos a fiatalok szerepének megerősítése a demokratikus folyamatokban, és nagyon fontos, hogy ők hallathassák hangukat. Fiatalokat a véleményformálási folyamatokba kell vonni különböző politikai szinteken, illetve amennyi politikai területen csak lehetséges. És fontos, hogy ez formális struktúrát párbeszéd keretében történjen, mert fontos, hogy a regionális és helyi folyamatokba bekapcsolódhassanak. A helyi stratégiákat értékelhessék. Az egyenlő esélyeknél nem téveszthetjük szem előtt a vidéki és perifériális térségekben élő fiatalok szerepét. Az egyenlő esélyeket meg kell teremteni olyan fiatalok számára is, akik kis közösségekben élnek, perifériális területeken, vidéki területeken, vagy a legperifériálisabb területeken. Ami a cselekvési terveket illeti, fontos, hogy a készségek illeszkedjenek a szükségletekhez és az adott terület teritoriális igényeihez. Fontos, hogy a vidéki térségek külön odafigyeljenek a fiataljaikra. És nagyon fontos ezen fiatalok számára az, hogy eltökéltek maradjanak a vidéki térség mellett és az ottani tevékenységek mellett. Nagyon fontos, hogy a szociális és gazdasági bekapcsolódásuk célzott programok keretében valósuljon meg. Itt nem kell külön hangsúlyozni a regionális, lokális testületek szerepét. A lokális és helyi testületek felelősek a helyi megoldások megtalálásáért, amelyek egyrészt az adott régiót kompetitívebbé, versenyképesévé tehetik, másrészt pedig az egyenlő esélyeket egyértelműen erősítik a fiatalok között. Köszönöm szépen! Ja, vielen herzlichen Dank. Wir fangen nochmal bei Eider an. Köszönöm szépen ismét Eider kapszót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az helyi és regionális szintről is meghallgatni a különböző véleményeket. Sokszor beszélünk arról, hogy ki, minek, kinek a hatásköre, mi az, ami tagállami, mi az, ami regionális, mi az, ami helyi hatáskör. Nos, szerintem az a kérdés igazából, hogy hogyan lehet jobban szerveznünk az egész folyamatot, hogyan tudunk jobban koordinálni. Regionális szempontból mire van legnagyobb szükségük Európától? Tehát mire várnak, mire van szükségük, mit, tudunk, mit tud Európa adni önöknek, milyen finanszírozást, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az egész rendszert? Mert természetesen mindenki mindenben részt akar venni, mindenki mindenben hatáskörökre törekszik, de szerint, ön, ön szerint Európa mit tehet az ifjúsági politikáját regionális szinten? Ja, yeah, Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartjuk, amint elmondtam az előbb is, hogy a készségek és a kompetenciák szintjén minden térség egyformán kapjon lehetőséget, hogy a fiatalokkal tudjon foglalkozni. Nem sorolnám fel a, a, az öt készséget, amit szeretnénk, hogyha egész Európa szinten egyformán elsátíthatnának a fiatalok. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a részvételnek a biztosítását, és uh, itt az előttem szólóhoz csatlakoznék, hogy valószínűleg az ifjúság téren több Európára van szükség, hisz uh, mind ifjúsági jelentéstevő én is uh, láthattam több tagországban igazából sem az ifjúsági garancia, sem a struktúrált párbeszéd, és még fel lehetne sorolni mennyi mindenből szinte semmi sem valósul meg. Teljesen ki vannak hagyva a helyi és a regionális önkormányzatok, hisz uh, mégis nem vesszük figyelembe, hogy a fiatalokhoz legközelebbi döntéseket a helyi és a regionális önkormányzatok hozzák, hisz a sportélet, a kultúra, oktatás, a szabadidő minden tekintetben a helyi és a regionális önkormányzatok hoznak döntést, és valószínűleg, hogy másfél pont most dolgozunk, most fogadtuk el az oktatási jelentésünket, és ott is azt mondtuk, hogy a, nem elég csak az Erasmus Plus program, hanem jobban oda kéne figyelni a különböző fejlesztési alapoknál, hogy az ifjúság és az oktatás számára hasznos forrásokat lehessen biztosítani, hisz ebben a pillanatban a, csak abban a tagországban kap jelentőséget a helyi és a regionális szinten az ifjúság élet, ahol, ahol ezt kidolgozták, ahol van egyetértés, de nagyon sok országban erre nincs mód és csak egyetlen dolog, még egy mondat, a helyi és a regionális hatóságok is kell változtassanak a, a döntéshozatali rendszerükön. Abban a megyei tanácsban, amit én vezetek, sokszor 50-100 napi rendi pontunk van, és egy sem szól a fiatalokról, akkor nehéz, hogy a fiatalok megtalálják a párbeszédet, ezt próbáljuk változtatni, de tovább megyünk, hogyha megnézzük, hogy a kik, akik elmennek szavazni, akkor lássuk akár a helyi, akár az országos politikusok általában azok érdekében hoznak törvényt, intézkedéseket, akik eljárnak szavazni, és azok nem a, a fiatalok. Úgyhogy ilyen szempontból több szinten látom én a problémát, és én bízom benne, hogy egy új ifjúsági stratégia ezekre is ki fog térni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy bárki más jelentkezne. Ilyen módon megköszönöm önöknek, hogyha menniük kell, akkor nem vesszük ezt rossz névem, de persze kíváncsian várjuk a régiók bizottságának véleményét, amelyet ön fog jegyezni, és biztos vagyok benne, hogy a ma délutáni eszmecsere gazdagított önöket, és új ötletekkel látta el. Köszönöm, hogy eljött közénk. Denis Itasó következő szó, ő kultúráért, turizmusért és ifjúságért és sportért valamint az együttműködésért felel a megyei tanácsban, Spanyolországban és Spanyol megyében, melynek nevét most nem mondom ki, 10 percig önél szó. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Először is hadd mutatkozzam be. Denis Icsászó vagyok, és San Sebastián környéken, Gipuszkoában tevékenykedem, illetve kultúrával, turizmussal, ifjúsággal és sportpolitikával foglalkozom, és köszönöm szépen a lehetőséget az Európai Parlamentnek, hogy eljöhetünk ide erre az eszmecserére, amikor is az ifjúság szerepéről beszélünk. A digitális kultúrával kapcsolatban némi tapasztalatra tettünk szert. A digitális forradalom, az internet, illetve a különböző hálózatok sok mindent megváltoztatott a mindennapi életünkben, a kommunikációt, az információt, a finanszírozási kérdéseket, az időtöltést, a szórakozást, a közlekedést, a politikai részvételt. Ezeket a kérdéseket mind-mind megváltoztatta, főleg a fiatalok esetében, és a fiataloknak is van erről véleményem. Nos, a fiatalok és a társadalom egészében is nagyon sérülékeny, tehát elég sok kárt okozhat az internet társadalma. Ugyanakkor természetesen el kell mondani, hogy rengeteg potenciál rejlik az, ebben az új korban, ebben az új forradalomban, de ne feledjük el a kockázatokat, a veszélyeket, veszélyeket sem. Miért emelem ki a fiatalokat, illetve a kamaszokat, a tinédzsereket? Ez hát számukra nagyon fontosak azok a típusú impulzusok, amit az internetes kultúrából kapnak. Nagyon sok esetben a fiatalok sok órában használják egész egyszerűen ezeket az eszközöket, és általában nincsen viszonyítási alapuk, tehát nincs olyan referencia személy, a digitális világon kívül, aki tudná őket segíteni abban, hogy mit is gondoljanak a különböző digitális világban megjelenő impulzusokról. Mi megpróbáltuk elérni azt, hogy valamilyen módon tudatossá neveljük a fiatalokat a digitális eszközök használatában, és azt gondoljuk, hogy a digitális kultúrával foglalkozó stratégiánk megfelel az Európai Unió egyik stratégiájának, amely arról szól, hogy a fiatalok számára milyen kihívást jelent a digitális kor. Most rátérnék a lényegre. Van egy digitális kultúra nevű programunk, ennek három része van, tehát három szálon fut az egész program. Az első a kiberbullyingről szól, mindenki ismeri a bullying jelenségét is, ez megjelenik természetesen a hálózaton, az interneten is, és sajnálatos módon, miután az interneten, ez a digitális világban ez a probléma megjelenik, ez sokszorozza a pszichológiai vagy pszichés kárt. Azt szeretnénk, hogy a fiatalok jobban értsék a digitális nyelvezetet, hogy jobban tudjanak az ilyen jelenségekhez viszonyulni, hogy megfelelően kritikusan gondolkodjanak, hogy tudatosabban mozogjanak az interneten, hogy értsék a programozási nyelveket. Erről a Kodetu nevű nevű programunk szól, és megpróbáljuk azt is elérni, hogy különböző szemináriumokon, nyári táborokban, vagy más lehetőségen a mi helyi fiataljaink, tehát a baszk fiatalok, Európa más fiataljaival együtt gondolkozzanak ilyen kérdéseken, illetve vegyenek részt különböző, különböző képzéseken, ezáltal közösen megtalálhatják annak a módját, hogy hogyan lehet ezekre a kihívásokra öm, választ adni. Nézzük tehát az első témánkat, a kiberbullying témáját. A Baszk Egyetemmel egyetem, együtt megpróbáltunk olyan anyagokat összegyűjteni, amelyek segítségével hamar feltárhatjuk, hogy hol, van, hol merül fel a kiberbullying vagy a kibertámadások tematikája, illetve különböző szakértői csoportok is foglalkoztak ezzel. Azt szerettük volna, hogyha egy, egy, egyfajta kézikönyvet hozunk létre a fiatalok számára, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Számos szemináriumot, műhelymunkát tartottunk Baszkföldön, aminek ugyanez volt a célja, egyrészt felhívjuk a figyelmet erre a problémára, másrészt pedig tájékoztassuk a fiatalokat arról, hogy milyen veszélyei vannak a kiberbullyingnak. Sokszor ez rejtett marad egész addig, amíg nincs valami tragikus esemény. Nézzük a második témánkat a digitális kultúra programban. Kodetunak hívják, és hogy az imént említettem, arról szól ez, hogy hát valójában az internetes vagy a számítógépes kódnyelv, ez egy nemzetközi nyelv, de területi jelleggel vannak nagyon nagy hiányosságok, tehát vannak olyan területek Európában, ahol kevés a tudás erről ugyanúgy, hogy minden más területen vannak nagy eltérések városi és vidéki területek között, például jövedelem területén, vagy kulturálahoz való hozzáférés területén. Nos, nekünk az az elképzelésünk, hogy minden fiatal függetlenül attól, hogy hol él, egyenlő eséllyel jusson hozzá ehhez az alap ismerethez, tehát a nyelvi kódolás a számítógépes programozás nyelvéhez. Egyébként számos esemény, számos esemény fűződik ehhez is, tehát különböző technológiai kampuszok, aztán különböző vállalatokkal való együttműködés, Általában az Oronai Ideóval szoktunk együttműködni a, az iskolai szünetek alatt, a húsvéti, nyári vagy a karácsonyi húsvéti szünet alatt különböző műhely munkákat tartunk. Aztán van egy mozgó, ilyen digitális autóbuszunk, és eh, itt is kapunk a helyi vállalatoktól, segítséget, akár az autóbuszgyártótól is kapunk segítséget, és ez a busz, ez a digitális busz nagyon sok fiatalhoz, több mint 3000 fiatalhoz eljutott, és a programozásról szóló képzéseket végzünk ezekben a digitális műhelyekben, aztán nagyon sokszor nyáron is eljutunk különböző helyszínekre, hotelek, szállodákba, ahol, ahol műhelymunkákat, illetve szemináriumokat szervezünk, és ezeken fiatalok vesznek részt. Az Isztánt Bátyán nevű programunk arról szól, hogy a fiatalokat felkészítsük a digitális világ kockázataira, fontosan megtanítsuk számukra, hogy hol van a határ a digitális világ, illetve a való világ között. Az, a felnőttek számára egyértelműek ezek a különbség, vagy egyértelműbbek. Az interneten sokféle tartalom felelhető, amelyek néha és ezen tartalmak esetében néha nehéz felmérni, hogy hol végződik a valóság, és hol kezdődik a kitaláció. Ezért nagyon fontos az, hogy a fiatalok megfelelően kritikus gondolkodást találjanak ehhez a kérdéshez, hogy tudjanak feltenni kérdéseket, hogy fel, tudja, hogy fel tudják térképezni, hogy honnan származik egy-egy információ, mi a forrás. Tehát a kritikus gondolkodást tanítjuk meg a fiataloknak az internet használatával kapcsolatban milyen információhoz félnek hozzá a, fiatalok, illetve hogyan lehet. Egyfajta meg, meg, magatartási kódexet is kidolgozunk ezzel, kapcsolat, ezzel kapcsolatban. Az Instant Bateánban, tehát ebben a fellépésben is nagyon sok műhelymunkát tartottunk, vagy volt fény, fotóversenyünk, vagy szerveztünk különböző előadásokat is. Az, az Erasmus plus kapcsolatban is van egy tevékenységi körünk. 2017. októberében tartottunk egy elég komoly konferenciát, Digital Youth Work címmel Wiesbadenben, Szlovéniában, a saját körzetünkben, Gipuszkóában, Törökországban és Izraelben is aktívak vagyunk, illetve a különböző csereprogramokat szervezünk fiatalok, ifjúsági szakértők, között. Míg az Erasmus Plus-szal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy Bergára, tehát a mi körzetünk és Wiesbaden között, és van egy csereprogram, 12 fiatal vesz részt benne mindkét önkormányzat részéről, és azzal foglalkozik ez az egész projekt, hogy a mindennapi éle, a technológia hatásáról vélekedjenek a mindennapi életben. Ezt szerettünk volna elmondani, ilyen tapasztalatot szereztünk mi Gipuszkoában ebben a témában. Ja, vielen, vielen Dank für die... Köszönjük szépen, köszönjük ezt a gyakorlati betekintést az önök munkájába, a fiatalokkal, a fiatalokért ez egy jó példa számunkra is, hiszen a digitális készségek és képességek megtanítását ö, támogatjuk. A bizottság éppen múlt héten egy akciótervet mutatott be, éppen ezért ez is egy jó példáját adja annak, hogy milyen irányban gondolkozhatunk együtt nem kell mindenkinek a Kolumbusz tojását újonnan felfedeznie, hanem a jó bevált gondolatokat másoktól átvehetjük. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és ismét Eideri a szót tessék. Köszönöm szépen, ahogy az elnök asszony említette, a bizottságban, itt a szakbizottságban nagyon sokat beszélünk ezekről a témákról. Nagyon érdekes a helyi tapasztalat, mert az internet betüremkedett az életünkbe, mégpedig eléggé abrupt módon. Ugye mi, a mi esetünkben ez felnőtt korban történt, úgyhogy volt egyfajta eszköztárunk, hogy védekezzünk, de a fiatalok, a tinédzserek vagy a gyerekek esetében nincs meg ez a védekező mechanizmus, úgyhogy nagyon fontos számukra az, hogy az értékekről beszéljünk. Az internetnek van egy rejtett oldala is sajnos nagyon sok szempontból analfabétákat termel. Hogyan lehet az oktatással együttműködni annak érdekében, hogy ezt a két negatív megnyilvánulását az internetnek valahogyan tudjuk kompenzálni? Illetve a digitális készségeket hogyan lehet elsajátítani jobban, úgyhogy együttműködünk az oktatási szervezetekkel. Köszönöm, Eider! amennyire én ismerem az oktatási rendszert, a fiatalokat valamilyen szinten oktatják a digitális technológiára, de hát van egy nagyon komoly kihívás, ami vonatkozik az összes tárgyra, ez pedig az, hogy a kritikus gondolkodásra készítsük fel a fiatalokat, tehát tudjanak feltenni kérdéseket a, a fiatalok, a poszt igazságokra tudjanak reagálni. Mi még egy olyan rendszernek a termékei vagyunk, amikor is könnyebb volt a különbséget felállítani a digitális tartalom, illetve való világ között. Nos, sokszor ugye 18 évesnek kell lenni ahhoz, hogy bizonyos oldalakra belépjen az ember, de sokszor, amikor a negatív értékekre oktatják úgymond a gyerekeket, vagy a fiatalokat egy-egy oldalon, ott nincsen semmiféle szűrő. De itt számos téma fölmerülhet, tehát számos esetben negatív értékeket közvetít az internet. Egyértelmű, hogy föl kell lépnünk, és a kritikai készséget kell mindenképpen erősíteni a fiatalokban, ezt folytonosan ellenőrizni kell, és szerintem egyértelműen, hogy mo- egyértelmű az, hogy most erre van szükség. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Sojdrov asszony, tessék. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni a bemutatóját. Ön egy regionális képviselőtestület, egy regionális parlament képviselője. Engem az érdekelne, hogy hogyan működik a regionális igazgatósággal, a közigazgatással az együttműködés, és kié volt a kezdeményezés az önöké, vagy pedig a végrehajtó hatalmi ágé, a regionális kormányé. Mindenképpen jó a kezdeményezés, és azt mondtam, hogy hiányzik a kritikus gondolkodásra való nevelés, azt hiszem az egész Európára igaz, erre a tanárokat is fel kell készítenünk, de túl kevés olyan tanár van, aki már kész és képes volna arra, hogy a kritikus gondolkodásra nevelje a fiatalokat. Ezért iskolán kívüli tevékenységgel lehet hozzájárulni a készségek kialakításához is, ez is a fiatal ifjúsági szervezetek feladata. Köszönöm, tessék! Muchísimas gracias por la pregunta. Köszönöm a kérdést. Hadd mondjam el azt, hogy alapvetően egy politikai hatásról van szó. Egyébként itt ül ennek a ennek az igazgatóságnak a vezetője is, lehet, hogy azért, mert három gyermeke van, azért is ismeri ennyire ezt a realitást. De ön is helyesen utalt arra, hogy nagyon fontos az, hogy az oktatók, illetve az ebben résztvevők pontosan ismerjék azt, hogy hogyan lehet ezt a programot megfelelően végrehajtani, illetve az új valóságnak is, valóságot is megfelelően ismerjék a tanárok, oktatók. Vagy hogy a bullying jelenségét ismerjék az oktatók, illetve azt, hogy a különböző hálózatokon, vagy ezeken az eszközökön keresztül, a mobiltelefonokon keresztül, mennyire megsokszorozódik ennek a hatása, ennek a hatása egyébként olyan szempontból végleges lehet, hogy ez örök nyomot hagyhat. Azt gondolom tehát, hogy az oktatóknak, a gyerekek közelében dolgozóknak kérdéseket kell feltenni, és meg kell értenie bizonyos jelenségeket. Vielen Dank. Köszönöm, Szabics Tümés úr. <clears throat> well, you've uh, very much referred to... Köszönöm az előadását. Kihangsúlyozta a ciberbullying eh, jelenségének agasztó voltát, és beszélt arról, hogy a fiatalokat fel kell készíteni erre, de egyetérte azzal, hogy az egyik legfontosabb probléma éppen a kritikus készségeknek a kialakítása, illetve ennek a hiánya. Arra való képesség kialakítása, hogy meg különbséget tegyünk a hazugság és az izasság között. Mondjuk az ember beírja a Google-ba a keresőszót, és utána meg kell állapítani, hogy miben higgyen, miben ne higgyen hogyha mondjuk a Wikipédiát elolvassa, akkor nem szükségszerűen ugyanolyan szintű szócikkeket talál a Wikipédiában. Hogyan lehet tehát ahhoz hozzájárulni, hogy kritikus módon gondolkozzanak a fiatalok, megkülönböztessék az igazt a hamistól, és vannak-e csoportok, amelyek veszélyeztetettebbek? A kérdés nagyon aktuális és alkalmas. Három nap ezelőtt Bilbaóban két öreget megtámadtak a lakásukban, meg is ölték őket, és három fiatalkorút tartóztattak le. Nem csak kirabolták ezt az idős párt, hanem, hanem agyonverték őket. Amikor Stanley Kubrick gép narancsát olvassák a fiatalok, akkor nagyon fontos az, hogy meg tudják különböztetni a, az értékeket a fiatalok, tudják, hogy tudniuk kell, hogy valójában e, e, milyen értékek mellett teszi le a voksát az író. A hálózaton, az interneten arra van szükség, hogy a fiatalok tudatában legyenek annak, hogy a fikció és a való életben való viselkedés, tehát az állampolgári fellépés, a racionális viselkedés között hol a határ, nagyon fontos az, hogy a, a tisztelet, a hát másik vélemények tiszteletben tartás és egyéb értékeknek a tudatában legyenek ezek a fiatalok. Ezt meg kell tanítani a fiataloknak, hogy tudjanak differenciálni, de azért vannak bizonyos korlátok azon fiatalok, akikben ez a racionális képesség még nem fejlődött ki, ezen fiatalok esetében úgy gondolom, hogy bizonyos tartalmakhoz való hozzáférést korlátozni kell. Hogyha négy éves gyereknek odaadunk egy táblagépet, és bekapcsolunk rajta egy csatornát, akkor lehet, hogy egymás után nézi meg a különböző videókat, és előbb-utóbb eljut egy olyan videóhoz, amit nem neki, tal- neki találta, aki nem neki való. Ez egy bonyolult kérdés. Jó lenne, hogyha valamilyen módon lehetne szűrni a tartalmakat, és fontos az, hogy a veszélyes tartalmak akkor érjék a szemét, amikor már föl van arra készülve. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Az utolsó felszólaló pedig Malin úr, tessék parancsoljon. Nos, nagyon figyeltem az itt elhangzottakra. Fölteszem ugyanazt a kérdést, nem látom be, hogy miért változtassam meg a kérdést, de egy kicsiket átfogalmazom. most. önök régiójában felmerül ez a probléma, hogy túl sok fiatal ember hagyja el az országot, szembenéznek-e a depopuláció problémájával, hiszen mindaz, amiről beszámolt, ezek nagyon jó gyakorlatok, ám hogyha az fiatalok elvándorolnak, remélem nem, de hogyha igen, akkor gondolkodtak-e azon, hogy milyen speciális kezdeményezéssel lehetne megtartani, ott tartani a régióban, vagy akár a falvakban a fiatalokat? Például új öm, adópolitikai intézkedésekkel, az ingatlan bérbeadás új kialakításával – a fiatalok a lehetőségeiket, a szabadságukat keresik és védik meg, de mindenki tudja, hogy mi történik azokkal a régiókkal, ahonnan elvándorolnak a fiatalok. Semmi jó nem történik itt. Azokban a régiókban, falvakban, vagy akár országokban, ahonnan a fiatalok elvándorolnak. Ön már nem annyira fiatal, mint a többiek, lehet, hogy már az önök szintjén ezért megvitatták ezt a kérdést, Persze a nemzeti kormányokat hibáztathatjuk, vagy az EU-t hibáztathatjuk, de kérdezem, hogy ismerik ezt a problémát, és hogyha igen, hogyan kezelik? Bueno, la, le agradezco la pregunta, que aunque no tiene... Köszönöm a kérdést, de hát valójában nem nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről az imént beszéltem, de azért próbálok válaszolni. Spanyolország nagyon megszenvedte a legutóbbi gazdasági válságot, és egy nagyon szomorú fiatalok exóduszát tapasztaltunk. Alhagyták a fiatalok azok, az országot, más európai országokban próbáltak szerencsét. Baszkföldön ez a fajta fiatalok elvándorlása, akik nem találtak otthon lehetőségeket. Tehát Baszkföldön ez nem volt olyan súlyos probléma, talán azért, mert egy erősen iparosodott, vagy a spanyol átlaghoz képest erősen iparosodott területről van szó. És Spanyolország most aktívan foglalkozik azzal, hogy ezek a fiatalok visszatérjenek. Próbáljuk őket visszacsalogatni, sokkal vonzóbb szerződéseket kínálunk nekik, hogy a fiatalok visszatérjenek a szülő falvaikba, a szülő földjükre, és hogy a saját szülőföldjükön tudjanak munkát vállalni. Leginkább a gazdaságpolitikában vannak erre irányuló kezdeményezések, de Baszkföldön speciál ez a probléma nem jelentkezett ennyire tragikusan, mint Spanyolország más részében. Oké, okay, ein noch. Dr. Winter, eine Minute. Ich... Egy percben lehet kérdést feltenni, és utána közvetlenül hallgatjuk meg a választ. Én is éltem már ebben a régióban, Gipuszkoában. Hasonló lenne a kérdésem, mint az előttem elhangzott kérdés. Ez egy határrégió. Nos, Franciaországról nem nagyon szó ez a jelentés, vagy ez az előadás, amit mondod, de hát elég nagy a mozgás két ország között, Spanyolország és Franciaország között, és tudjuk, hogy a baszk kultúra nagyon jó. Én nagyon jól éreztem ott magam, úgyhogy csak annyit tudok mondani, akár baszkul is, hogy köszönöm. Mint említettem, tehát nagyon nagy a mozgást Franciaország és Spanyolország között ebben a régióban. A kérdésem az, hogy az ifjúságpolitikában mindez hogy jelenik meg? Köszönöm szépen a kérdést, köszönöm a kedves szavait. Hát el kell ismernem azt, hogy a határon átnyúló aspektusokról nem szólt ez a tanulmány, de természetesen a turizmus szempontjából például ez nagyon fontos, vagy akár a sportolásban is nagyon nagy a határon átnyúló mozgás vagy fellépés. De voltak egyébként csere programok, mint ahogy említettem, nem feltétlenül Dél-Franciaországgal, hanem például Wiesbadeni Wiesbadennel, vagy más európai területekkel, városokkal, országokkal. azt gondolom, hogy Európa megfelelő helyszín, megfelelő platform arra, hogy megfelelően oktassuk a fiatalokat ebben a témában is, mint sok másban. Ja, finhez. Köszönöm szépen. A projekt tovább vitele szempontjából ez meghatározó lehet, hogy határokon elnyúlóan a francia kollégákkal és önkormányzatokkal a határ túloldalán közösen lehet ezt megvalósítani Hogyha az ember más országok óta Németországnak, Izraelrel, Törökországgal és Szlovéniával is vannak partnerségei. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ön itt bemutatta ezt a projektet, és most az utolsó vendégünkre térünk át, Lilia Elenkovába, aki projektvezetője a struktúrált párbeszédnek Bulgáriában. Üdvözöljük Önt, és projektteam vezető az Európai Ifjúsági Kard szervezetnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok Önökhöz. Tíz éve dolgozom egy segély NGO-ban, és Bulgáriában az ifjúság politika témában írom doktorátusomat. Három részre osztom majd a az előadásomat, és rövid példákat mondok arra, hogy az európai uh, politikák Eh, illetve az Európa és Bulgária közötti kapcsolatok milyen pozitív eredményeket hoztak. A Nemzeti Ifjúsági Fórum volt az első ifjúsági szervezet. Három tényező volt hatással erre a fejlődése. Egyrészt az ifjúsági szervezetek ki, eh, kívánsága, akik ott tagok, másrészt a nagyon jó tapasztalat, az ifjúsági vezetők részéről, és hangsúlyozhatom azt, hogy, hogy mindez közvetlen kapcsolatban áll az ifjúság akcióban című programmal. A harmadik megjegyzésem az Európai Ifjúsági Fórum egyszerűsítése. A kezdetektől fogva az volt a víziója ennek a fórumnak, hogy a Nagy Európai Fórum része legyen. Második pont, az úgynevezett képzők púja, az első generáció fiatal számára világos volt az, hogy az európai értékeket multiplikálni kell, és hogy amikor az első generáció távozik, most már a negyedik generációban vagyunk, fiatal fiatal politikus sok negyedik generációja. Itt nagyon fontos, hogy létrejöjjön az értékek és politikák mechanizmusa. Jelenleg elmondhatom azt, hogy a Nemzeti Ifjúsági Fórum helyi szinten fontos képzési intézkedéseket valósított meg, 13 önkormányzattal karöltve az elmúlt két évben valósítottuk ezt meg. A demokrácia, az ifjúsági részvétel voltak a témák, a fiatalok kompetenciái, illetve egyéb más témák is. Az egyik legfontosabb eredmény a Nemzeti Ifjúsági Fórum részvétele nemzetközi csoportokban, a strukturális párbeszéd 2014-ben a Nemzeti Munkacsoport a Nemzeti Ifjúsági Fórumot vezető fórumként választotta meg, és itt eh, három nagyon jó eredményt eh, sikerült, nagyon jó gyakorlatot sikerült elérni, és a többi kolléga is ezt így azonosította. Zöld utat kaptak a kapott a szívság részvétel a helyi szinten, struktúrált párbeszédhez kialakult a keret, tehát ez nem csak a nemzetközi, nem, a nemzeti munkacsoport keretében él. Létezik egy eljárásunk a fiatal delegáltak számára, akik Bulgáriát az Európai Ifjúsági Fórumokon képviselik. Ez partnerségként nagyon fontos, és az európai stratégia szempontjából is a közvetlen partnerség, az európai ifjúsági karta és a mi fiatal csoportunk között. Ebben az összefüggésben szeretnék egy konkrét kérdést megválaszolni, ami nemrég hangzott el. A struktúrált párbeszéd mit jelent Bulgária esetében? Én megerősíthetem azt, hogy ezáltal a, a politikák tárgyaivá váltak, illetve részvét, résztvevői. A politikusoknak konkrét eszközöket kell kidolgozniuk, és a fiatalok, pusztán felhasználói ezeknek a politikáknak. Ez azonban megvál, megváltozott Bulgáriához kapcsolódóan. Szeretnék még egy gondolatot elmondani. Kommunális politikáról van szó Várna város esetében, illetve ott az ifjúsági szervezetek eh, tevékenysége várna európai ifjúsági fővárossá eh, eh, választatott, 2017-ben választották meg, és várna az egyetlen város, amely világos költségvetéssel rendelkezik az ifjúsági kezdeményezésekhez. Tehát nem a kultúra vagy az ifjúság ernyője alatt. És ami talán új az önök számára, az ifjúsági szervezetek partnersége, az Equettel, ez a hiteltranszfer struktúrája az oktatásban, a Civettel is van partnerségünk, és Négy évvel ezelőtt indultak ezek a kapcsolatok, az Equitet bemutatták eszközként, az Európai Ifjúsági Stratégiának ez egy ajánlása, az Equit eszközként kompetenciák validálására jött létre. Az informális tanulás keretében most egy második szakaszban dolgozunk, és arra törekszünk, hogy a fiataloknak ezeket a unitokat megmagyarázzuk, hogy hogyan tudják a fiatalok itt megtalálni a helyüket, és hogyan tudják a tudásukat is validálni annak érdekében, hogy a szakmai orientáció jobban jobb legyen. De hát ez egy nagyon érdekes beszélgetés. Ezt én most konkrétan javasolni is tudom, és közvetlenül fogok reagálni az úgynevezett pszichikai egészségről. Itt is vannak konkrét intézkedéseink és témáink. A kollégák kijelentéseihez szeretnék csatlakozni, és elmondani azt, hogy Bulgáriában a fiatalok radikalizálás, radikalizálódása nagyon fontos, és itt használjuk a kapcsolatokat a kortársakkal, a társadalomba való bekapcsolódást fontosnak találjuk a megelőzés jegyében, és a szociális kirekesztés részeként. A konkrét ajánlások amelyre a következő európai stratégia is összpontosít. Ezt eh, írásban is megkapják, és ez néhány eh, témára összpontosít. Az első példához térnék vissza. Világos európai programra van szükségünk a politikák szempontjából és a fiatalok eh, részvétele szempontjából. A mi nemzeti programunk nem igazán igazgatásbarát. Az ifjúság az akcióban, ez, ez ilyen típusú program, a fiatalok részételét hivatott erősíteni lokálságjonális és nemzeti szinten. Mi hiányoljuk ezt a programot mechanizmusokra van szükségünk a pszichikai és fizikai egészség szempontjából, és a jobb kapcsolatok érdekében az a fiatalok között. Fontos, hogy ez előfeltétel legyen a fenntartható részvételnek, társadalomban való részvételnek, és itt az előző szólókhoz, előttem szólókhoz szeretnék csatlakozni, új tereket kell megnyitnunk, például fesztiválokat, a szociális tőkét és az önkéntes munkát is fontos itt előtérbe helyeznünk, és amennyiben erre lehetőség van, az állami képzési normákat is nagyon fontos harmonizálni, ez különösen fontos a mi esetünkben, az állami normákat még mindig eh, eh, kommentálják. Ez a különböző országokban mást és mást jelent, különösen ami, ezek, ami az ifjúsági munka hatását illeti az egyes országokban, és az eszközök, eh, az EUR, Erika és az Eurodesz jobb differenciálására is szükségünk van. Fontos, hogy ezt népszerűsítsük a fiatalok körében, új és újabb eszközökre van szükségünk, de ez nem feltétlenül segíti a hatékonyságot a fellépéseinkben. Fontos, hogy a következő tíz évben törekedjünk arra, hogy eh, világos európai hagyományokat, szokásokat alakítsunk ki, amely az embereket arra ösztönzi, hogy a nagy európai közösség részeseként értékeik magukat. Én örülök annak, amikor hallom a nemzeti himnuszt, illetve az európai himnuszt. Így az ember úgy érzi, hogy bekapcsolódott, ez a részvétel megnyilvánulása. A Bulgária az Európai Unió külső határainál található, és számunkra fontos az, hogy a partnerséget az EU-s országok között erősítsük, a szomszédos országok között is. Fontos, hogy ugyanabban a hajóban evezzünk, ami a demokráciát, a szociális inklúziót illeti, és tudnom kell azt, hogy mi fontos a szomszédáink számára, hosszú távon ez ahhoz járulna hozzá, hogy végképpen éljünk, a béke adó dolog számunkra, de ez eh, nem mindig volt így, és végül pedig az Európai Fórum kollégáihoz fordulok a cserkészethez. Nagyon fontos, hogy felszólítsuk a tagországokat arra, hogy konkrét nemzeti cselekvési terveket dolgozzanak ki, amelyek egyértelmű, világos hidat eh, várnak az európai ifjúsági stratégiához, és egy világos mechanizmust kell kialakítani a fiatalok bevonására az döntéshozatalban és természetesen mindez, mindez fontos, hogy megfelelő monitoring kísérjek. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom kérdéseiket. Ja, vielen herzlichen Köszönjük szépen, Ellenkova asszony. Ismét Eider kapszunk, tessék Eider. Köszönöm, elnök asszony, egy, egy gyors kérdésem lenne. Kova asszony kihangsúlyozta, azt, hogy az inklúzióra nagy szükség van, tehát európai stratégiára van szükség, figyeljünk oda azokra a fiatalokra, akik ki vannak rekesztve a társadalomról. Kérdezem ma, hogy milyen eszközeik vannak erre, vagy önök szerint milyen eszközökre lenne szükség, hogy eh, a fiatalok részt tudjanak venni a különböző programokban, egyáltalán milyen programokra van szükség eh, ezen kirekesztett fiatalok esetében. Köszönöm. Bih iskala samo da уточня na evropejsku, nacionalnu... Világosan szeretném jól szeretném érteni a kérdést, hogy az európai vagy a nemzeti szintre kérdez rá, vagy független, hogy milyen szinten érti az integrációt, az inklúziót? Valóban tagállami szintre gondoltam, vagy hogy egy bolgár, vagy hogy a bolgár példát, ha elmondaná, az is nagyon jó lenne. Tehát van valami, amit Európa tanulhat a bolgár példából? Веднага също ще кажа и това, което а, се спомена, а, как младите хора в България е изключителен пример в това отношение. Hát nehéz megmondani, hogy a fiatalok. Nem, el tudom mondani, hogy a fiatalok és az ifjúsági szervezetek hogyan forgatják meg az erót, hogyan varázsolnak egy euróból két erót. Igyekszünk nagyon takarékosnak lenni, jól gazdálkodni a rendelkezésünkre álló pénzzel, de a legtöbben megértették, hogy ha szolidárisak akarunk lenni a munkánk során, akkor bizony ki kell laknáznunk a lehetőségeinket. Például, ha mondjuk egy oktatást kínálunk, vagy egy képzést kínálunk, akkor érjünk el mindenkit. Például nevessünk ki díjakat, vagy hogyha díjakat ár pénzbe kerül ez a képzés, akkor azok, akik valamilyen hátrányban élnek, meg kell akadályozni, hogy őket diszkrimináljuk. Jól elő kell készíteni a munkát, és igyekszünk külső szakértőket is bevontani, akik Például a siketek és nagyot hallók szervezetének szakértőit bevonjuk, vagy hogyha siketek vesznek részt, vagy nagyot hallók vesznek részt, akkor jeltolmácsot veszünk fel, annak érdekében, hogy valóban mindenki számára hozzáférhető legyen a képzés, bármilyen fogyatékkal is éljen az érintett személy. Tehát, hogy most politikailag korrektül fejezem ki magamat, hogyha fogyatékkal élő emberekkel dolgozunk, akkor fontos, hogy őket is elérjük. Igen, tessék. Köszönöm szépen. Elnézést kell kérnem, a foglalkoztatási szakbizottságba kell mennem, itt az él, a work-life balance, az élet és a munka egyensúlyáról lesz szó. Köszönöm Jelenkova asszonynak az előadását, azt hiszem, hogy sokat okulhattunk belőlem. Egy észrevételem volna. Mi minnyáján voltak éppen azon dolgozunk, hogy az emberek, és főleg a fiatalok több lehetőséget kapjanak oktatásban, vehessenek részt. Ebben rejlik Európa jövője. A fiatal generáció Európa jövőjének zálogát jelenti. De kérem, közvetítse a fiatalok felé, hogy mi is elvárásokkal élünk. Európának a fiatalokra van szüksége, de azért végezzük mi ezt a munkát, hogy a fiatalokat szolgáljuk. És itt Marinov, Malinov koregára utalok vissza. Fontos, hogy a fiatalok visszatérjenek hazájukba, régiójukba. Megakadályozzuk, véget vessünk az elvándorlás folyamatának. Adják vissza Európának, a régiónak, a hazájuknak azt, amit Európában tanultak, amit Európából kaptak. Hát ez inkább egy kijelentés volt, sem mint egy kérdés, de hát tessék. Nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. A strukturált párbeszéd e, legelső témája Európa jövője volt, és ez volt az alaptéma Osztrák, észt és bolgár fiatalok vettek részt ezen a strukturált párbeszédben, és ezt a kérdést vitatták meg. Milyen jövőjük van a fiataloknak Európában? Milyen következményekkel jár mindez? Itt a fiatalok véleményét csatornáztuk be, mondják meg ők, hogy merre haladjon Európa. Nos, ebben a trojkában az észt, bolgár, osztrák trojkában erre próbáljuk terelni a figyelem reflektorfényét. Megkezdtük az európai jövőjét taglaló vitát, egy fehér könyvet is elfogadtunk Európa jövőjéről, és ebben igenis tisztázni kell, hogy milyen feladata van a fiataloknak. Én optimista vagyok, sikerült a fókuszt lecserélni, eh, a figyelmem gyúpontját máshova irányítani. Köszönöm, Níri asszony! Köszönöm szépen, rövidre foghatom magamat. Üdvözlöm, hogy a szociális inklúzió vagy integráció kérdésére koncentrál, de a közösségi médiumokat olyan platformként használják-e, akik, amivel elérhetik esetleg az izolációban vagy mély szegénységben élőket, akik esetleg nem is férnek hozzá a diákhitelhez, mert nem kapják meg a diákhitelt, mert nem hitelképesek, és ilyen módon nem tanulhatnak, nem járhatnak egyetemre. Tehát hogyan lehet a vidéki izoláció problémáját kezelni? Ez legalábbis nálunk Írországban nagyon nagy problémát jelent, egyre jobban leszakadnak a vidéki elzárkozottságban élő fiatalok is, hogyha őket nem vonjuk be, akkor bizony nagyon sokan lemorzsolódnak, kimaradnak a párbeszédből. Kérdezem, hogy a közösségi médiumokat tehát használják-e, és ha igen, hogyan használják, hiszen ebben egy egyedüli lehetőség rejlik. Nekünk persze parlamentként feladatunk, hogy előbbre vigyük ezt az ügyet, de a tagállamoknak is van mit tenniük. Hogy látja ezt? Ellen Kovasszony, tessék! A konzultáció során a strukturált párbeszédben való konzultáció utolsó fázisában aggájainknak, félelmeinknek adtunk hangot. Éppen erről volt szó, hogy nagyon sok ember nincs online, nem is ismeri az erőfeszítéseinket. De regionális szinten a munkánkról a következőt mondhatom. Van egy nagyon sikeres projektünk az Akadémia nevű projekt. A fiataloknak kifizettük a részvételi díjat ezekben a programokban, és külön támogatást adtunk a hátrányos helyzetű fiataloknak egyenlő esélyeket kínálva így mindenki számára. Így nagyon sok olyan fiatalt elértünk, aki egész odaig nem tudott részt venni a rendezvényeinken. Ilyen egyetem, repülő egyetemszerű, egyetemi, akadémiai előadásokat tartottunk, sok hátrányos helyzetű fiatalt elértünk, Nincsenek is ifjúsági szervezetek ezen területeken, de így mégiscsak a néhány ifjúsági szervezet aktivistáit próbáltuk elérni annak érdekében, hogy ne csak online hirdessük az igét, úgymond, hanem elérjük azokat is, akik a digitális világtól leszakadva, lecsatlakozva valahol távol a modernizáció fősodrától élnek. Igazi field work terepmunkát kellett végeznünk, és így sikerült több fiatalt elérnünk. Utólag úgy látjuk, hogy ez sikeres volt ez a munka. Nem szabad tehát megfeledkeznünk a helyi munkáról. Ellenkova asszony, itt ülök. Látja, hogy sokat beszélgetünk arról, hogyan érjük el a fiatalokat. Kérdezem, hogy hogyan értük el önt? mi hogyan lett projekt team leader a strukturált párbeszédben, mit tanulhatunk az ön példájából mi az európai intézményeknél? 2000-ben, 2001-ben vettem részt az első ifjúsági programon. És jól emlékszem még, hogy Franciaországba mentem volna, meg volt a repülőjegyem, de nem volt még vízumom. Nagy türelmetlenséggel vártam a vízumomra, az utolsó pillanatban meg is kaptam ezt a vízumot. Ez volt az a pillanat, <clears throat> amikor nagy hála töltött el, hogy egy közösség érdekeit képviselhetem. Akkoriban nem volt olyan népszerű az ilyen munka. Én bizony szívesen dolgozom a helyi közösségek érdekében. Ez inspirálta, ez az első külföldi utam inspirálta a későbbi munkámat. Azon gondolkoztam, hogy van-e más olyan fiatal, mint én, Bulgáriában. Aztán az ifjúság akcióban programot, program keretében, ez egy nagyon jelentős befolyással bíró program volt, e program keretében 2008-2009-ben egy nagy rendezvényt szerveztünk meg, amelyen osztották a mi elképzelésünket. Sok résztvevő egyetértett egymással, ez adta a kezdődökést, az együttműködés új formáját alakította ki, és azóta újton új projekteken veszünk részt, és a célunk az, hogy egy integrált, integráltabb, szolidárisabb Európát építsünk ki. Köszönjük szépen! Végül, nem utolsó sorban, Maszki úr. köszönöm ezt az érdekes bemutatót. Ennek ellenére azért a kellemetlen kérdésemet is hagyd tegyem fel. Elgondolkoznak-e az önök köreiben arról, hogy milyen fontos az, hogy a fiatalok, hogy biztosítsuk, hogy a fiatalok legalább egy része otthon maradjon és hozzájáruljon a helyi fejlődéshez. Vagy ez nem merül fel ez a kérdés. Mert ez a kérdés, ez szorosan összefügg az bizottság által, a szakbizottságunk által elfogadott új szabályokkal. Amikor én fiatal voltam, a doktori munkámat egy hipotézissel kezdtem, egy vélekedést vetettem alapjául, Kérdezem, hogy hogy milyen öm, tapasztalatokkal rendelkeznek önök az ifjúsági munkából, és milyen tanácsokkal élhetnek. Nagyon nehéz a támogatásról beszélnünk, a fiatalok támogatásáról beszélnünk. Nagyon nehéz elérnünk, hogy a fiatalok helyben maradjanak, hogy ne éljenek a mobilitás kínálta lehetőséggel. Ugyanakkor annak vagyok a tanúja az utóbbi időben, hogy amikor a struktúrált párbeszéd üléseit öm, megvizsgáljuk, illetve az innen kigyűjtött információkat ellenőrizik, akkor bizony sokan felvetik azt a kérdést, hogyan férhetnek hozzá az információkhoz. Diásti младежки пространства. Ако се осигурят младежки работници, които да направят по-лесната връзка между младия човек и hogyha az internethez való hozzáférést biztosítjuk, hogyha biztosítjuk, hogy az ifjúsági munka keretén belül fiatalok találkozhatnak egymással, akkor érdekesebb, vonzóbb volna-e a lakhelye maradni a fiatalok számára? Ez a tanulmányunk fő kérdése, ezt a kérdést vizsgáljuk meg. Хора, участници в конкретния проект, посочиха, че не биха се преместили в големи градове. Egy másik programban, egy másik projektben pedig kiderült, hogy a fiatalok nagy számban arról beszélnek, hogy a stressz, a légszennyezés és sok mások miatt nem szívesen mennek el a nagyvárosokban, és hogyha a digitális nem maradnának le a digitális gazdaságról a vidéki térségben, akkor nem is akarnának elvándorolni otthonról. Ami pedig a személyes dimenziót illeti, az én doktori munkám tézisét én ismerem, persze úgy ismerem, és ez szorosan összefügg a mai munkámmal. Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas és érdekes és tanulságos eszmecsere volt. Als auch die Schattenberichterstatter, aber azt hiszem, hogy Eider, az árnyék jelentéstevők és a többiek is az itt elhangzottakat beépítik a jelentéstervezetbe a bizottságra, az Európai Bizottság képviselőire nézek, kérik-e a szót? Úgy tűnik, hogy nem kérik a szót. Ilyeténképpen megadnám Eidernek a szót, hogyha még valami final remarkot, záró észrevételt szeretnél tenni, már amennyiben még tennél. Köszönöm az, az udvariasságot, a kedvességet, de nem utasítom el ezt a lehetőséget. Köszönöm mindenkinek, akik eljöttek ma közénk, és beszámoltak a tapasztalataikról. Valóban az Európai Ifjúsági Stratégiáról szóló végrehajtási jelentést eh, fejezzük éppen be, és eh, Látni kell azt is, hogy elég lehetőségünk volt arra, hogy eszmét cseréljünk, ez nagyon hasznos volt. A fiatalok szervezeteinek képviselőivel szélesebb körű stratégiára van szükségünk, nem csak a munkahely vagy az oktatás kérdésére kell fókuszálnunk. Általában ezek a kérdések jelennek meg az ifjúsági politika homlok terében, de a digitális menetrend, a kulturális kérdés, az egészségügyi kérdések, ezek mind nagyon fontosak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és megosztották a tudásukat, tapasztalatokat velünk. Remélem, hogy az itt elhangzottakat majd a saját kezdeményezésű jelentésben meg tudjuk jeleníteni. Köszönöm szépen! Amikor a bizottságra néztem, rossz irányba tekintettem. A bizottság itt ül, mi több emelték is a kezüket, tehát akkor megadom a bizottságnak a szót, de kérem ne hosszabban, mint három perc beszéljenek. Köszönöm szépen, állnak asszony. Valóban eh, kivételes, hogy eh, ennyire központilag ülünk az üdésteremben. Nem csoda, hogy másfele nézett, nem, a terem nem ezen az területén szoktunk ülni. Meg szeretném önöknek köszönni, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Ez nagyon izgalmas volt és gazdagító volt számunkra, a bizottság számára is. És Idegsz, igyekszünk majd az Európai Ifjúsági Menetrend, a Youth Agenda egyes célkitűzéseinek megfelelni az új programban. Fontos volt, amit elhangzott az ifjúsági stratégia kapcsán is, és amennyiben a képviselők beszeretnének tekinteni munkánkba, örömmel megosztjuk önökkel, hogy miről gondolkozunk, mi zajlik a házunk táján. Az Európai Unió ifjúsági stratégiájának jövőjéről múlt évben indítottuk el a párbeszédet, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a strukturált párbeszéd témájául éppen ezt választották, és hogy részt vettek a szervezetek ebben a párbeszédben. Remélem, hogy az a dokumentum, amely elkészül, egyre jobban ötvözi majd mindazon kérdéseket, felvetéseket, amelyek itt elhangzottak jó, érdekes gondolatok hangzottak el, ezek a további munka alapját adják, és persze, hogyha bizottságtól bármilyen fajta kérdést eh, szeretnének hozzánk intézni, örömmel állunk a rendelkezésükre. Köszönjük szépen, köszönöm én magam is személyesen a referenseinknek, hogy eljöttek. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes délutánt töltöttünk el itt egymással az a formátum, amelyet itt a vita számára kiválasztottunk, talán életszerűbb, mint amikor hosszú monológokat tart mindenki, tényleg eh, ide-oda ment a kérdés-felelek eh, labdája, a pingpong labda. Biztos vagyok benne, hogy kapcsolatban maradunk, de persze az ifjúsági fórummal és minden más szervezettel akik itt ma képviseltették magukat, és akik a jelentésünk kialakításához fontos ötletekkel éltek, illetve az új ifjúsági stratégia nyomon követéséhez is hasonló ez. Szóval ezeket az észrevételeket be fogjuk építeni, hiszen nagyon fontos, hogy azokat vonjuk be az ifjúsági stratégiával, akiket megszólítunk az ifjúsági stratégiával. Ebben a szellemben fogunk itt tovább dolgozni a szakbizottságban, épp úgy, mint a múltban is itt dolgoztunk. Minden inputért hálásak vagyunk, különösen a közép, a jövendőbeli középtávú pénzügyi kerekek kialakítása kapcsán, mondja az Erasmus Plus, a szolidaritási testület tekintetében, reméljük nem szolidaritási szolgálatnak fogják hívni. Maradjunk tehát kapcsolatban egymással. Köszönöm ezt az érdekes délutánt, köszönöm, hogy eljöttek, és eh, rendelkezésünkre álltak. Persze köszönöm a tolmácsoknak is, hogy eh, segítettek bennünket, és a tolmácsok is köszönjük, hogy mindenki hallgatta őket. A következő ülésünkre február 21-én 9.12.30 és vigyázat 14.30 és 18 között kerül sor, és február 22-én 9.12.30 között. Addig is minden jót, szép estét kívánok!